Jezenko Zelimovics úr mandátumát megvizsgált, és azt javasolta, hogy szeptember 30-ától érvényesnek tekintjük a mandátumát. Azt javaslom tehát, hogy nyilvánítsuk érvényesnek ezt a mandátumot, van-e kifogás ez ellen. Ezzel a mandátum érvényességét rögzítettük.